Oké. Kop, kop, kop, kop. Other people will sit here. Just that one. Okay, colleagues, if everyone's ready, we can just... Ha mindenki készen áll, akkor folytathatjuk, illetve elkezdhetjük a következő szavazást. Blinkevics asszony eh, megengedte, hogy én vezessem le ezt a szavazást is, gyorsabb legyen. Az EU-s, az Európai Uniónak a nők elleni erőszakról eh, szóló Európa Tanácsi eh, egyezményhez csatlakozásáról szavazunk. Üdvözlöm a FEM eh, szakbizottság részéről eh, bizottsági elnök társamat erre a közös ülésre. És hátérünk a szavazásra. Ha mindenki készen áll, akkor egyes kompromisszum. Tehát még egyszer a FEM, FEM szakbizottság eh, tagjának szólnék, hogy minden elektronikusan működik, tehát gombot kell nyomni. Nem kész feltartással szavazunk mindenkinek. Itt a kártya? Engedjék meg, hogy ellenőrizek. Van-e itt a FEM szakbizottság, kérem a csendben, a FEM szakbizottságból van-e itt valaki, akinek képviselőlétére nincs itt a szavazókártyaja? Véletlenül. Van-e valaki a FEM részéről? Akkor vagy most szóljanak, vagy később nem fogom megkérdezni, hanem rátérünk a szavazásra. Jó, akkor mindenkinek van kártyája. Egyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 190-es. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. And that is rejected. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 2A kompromisszum. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 2 0, tehát 20-as, bocsánat, 203-as módosító, a szavazást megnyitom. Ez egy kiegészítés. Tehát akkor szavazunk róla, nem? Kérdezze az elnök. Igen, megszavazzuk. Um, tehát szavazunk róla. Szavazunk róla? Kérdezi az elnök, némi tanástalanság. Mi folyik itt, kérdezi az elnök. Elnézést. Nem, nem is tudom, hogy mi, megy, mi folyik itt, de lezártam a szavazást. Oh, -oh mondja az elnök. Elfogadtuk. 204-es mm, eh, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 200. 13-as megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 3-as kompromisszumos módosító szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 5-ös kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Nyolcas, megnyitom, lezárom elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Lezártam. Elfogadtuk. 9A kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 252-es módosítót megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ezeket vetjük blokkban. 253, 254, 251, egyben nem, egyben nem lehet, akkor 253. Megnyitom. Lezárom. 2. 54-es, megnyitom, lezárom. Elutasíthatok 251-es, megnyitom. Gondolom ezt elutasítottuk. Lezárom. Igen, elutasítottuk. 11-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom elutasított, elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 283-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 284-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 15-ös. Megnyitom. Kompromisszumos módosító 15-ös sorszámmal. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 291-es módosító. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 293, 298-as. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 302-es szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 303-as és 307-es azonosak. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 305, 306 egyformák, azonosak. Szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. 309-es, 312-es azonosak, szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 310-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 3.11-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 3.13-ast megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 3.14 két részben első részt megnyitom, lezárom, elfogadtuk a második részt, megnyitom, lezárom, elfogadva, 3.15 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 248, két részben, első részt megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, a második részt megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 236-os 3.16-os, bocsánat, 3.16-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 3.17-es szóbeli. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Aztán a preambul bekezdések e, első blokkban szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk a második blokkot, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. a hármas kompromisszumra ugrunk. Karambulom bekezdések. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 66-os módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es eh, módosító a néppárt kérte az osztását két részre, szavazás megnyitom az első részről, lezártuk. Elfogadtuk a második részre a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 73-as módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 100-as módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös megnyitom. lezárom. Elutasítottuk 76-os, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, preambulum bekezdések, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 84-es megnyitom. Elfogadtuk, 85-ös. Lezárom. Elutasítottuk, 98-as eh, módosító. Elfogadtuk, eh, négyes kompromisszumos módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 102-es módosító, módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Carried amendment 103. Voters of. Oh, sorry, that was rejected. Elutasítottuk. 103-as jön. 103. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 104. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottak. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E, hetes kompromisszum, perambul bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 117-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, preambulum kezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 121, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 122, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. megnyitom a három azonos, 124, 143, 183-ról a szavazást, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 8-as kompromisszum, preambulum bekezdés. Lezárom. Elfogadtuk. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 134, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 136, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 137. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 139. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Részenként szavazunk, 140 lezárom, elfogadtuk második rész, lezárom, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, eh, kilences kompromisszum, megnyitom az előadást, lezárom, elfogadtuk. 148-as, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. 156, megnyitom a szavazást. Lezárom. 156-os. 157, tehát az előzőt elfogadtuk, megnyitom a szavazást a 157-essel kapcsolatban. Lezárom. Elfogadtuk. 158, megítom a szavazást. 158. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168, megítom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk 170. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 171. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 172. Megnyitom. Lezárom. elutasítva. 173, megnyitom. Lezárom. Engel és Reynolds úr, ne eh, érezzék ennyire jó magukat, nagyon komoly dolgokról van szó. Elnézést kérek az LPP miatt. 174, megnyitom a szavazást. 174, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom, elutasítottuk. Koncentráljanak, kérem. 175, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es kompromisszum, preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181, megnyitom a szavazást. Lezárom. A záró szavazás el, előtt szeretném jelezni, hogy elnézést kérek hogy kik, nem mondtam el, hogy kik a társjelentéstevők ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ugyanis Koraca Bilt asszony is, és Dallon Bonfa asszony is nyilvánvalóan a záró szavazás előtt ezt tudni kell. Na, akkor szavazhatunk. Záró szavazás. Név szerint szavazunk a módosított szövegről. Most pedig akkor lehet. Lezárom a szavazást. 58 mellette, 12 ellene, négy tartózkodás. Gratulálunk. És gratulálok a társ elnöknek is. Köszönöm, kollégák. Szaborska, do you want to... Szaborska asszony, akar valamit mondani? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 52 a szabály szerint szeretnék egy kisebbségi álláspontot képviselni. Köszönöm szépen, mondta az elnök. Gyerek úr, hasonló?